kérdések óráját. A következő ülés holnap csütörtökön, december 17-én 2009-ben ö, kerül ö, megnyitásra 9-től 1 óráig és 3-tól 5-ig. A napirend megtalálható az interneten is. Lezárom a mai ülést ezzel köszönöm.